Riprendiamo i lavori. Folytatjuk a munkánkat. A napi rend következő pontja következik közös vita az EU csatlakozása az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményhez és a Nemzetközi Büntető Bírósághoz római statútum. Ramon Hauregi a Tondó jelentésről van szó, jelentés az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásra irányuló megállapodás intézményi vonzatairól, illetve a tanácsnak a következésre a római statumot felügyelő vizsgáló Kampelei Ugandai konferencia. Egyből megadom a szót az előadónknak, Hauregi úrnak négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, elnöki tanács úr. Fontos napot írunk. Tudom, hogy fontos nap létezik, és a parlamentünk nagyon sok ilyet él meg, de ugyanakkor nagyon őszintén elmondom, hogy a Lisszaboni szerződésnek a jóváhagyása óta és hatályosulása óta, de például egy esély óta az a megbizatás, amely most már az Európai Unióé, lehetővé teszi az, hogy csatlakozunk az emberi jogi egyezményhez. Egy nagyon fontos üzenetet tudunk küldeni a e tekintetben most az európai konstrukció keretében. Úgy vélem, hogy egy korábbi eszme, most megvalósulhat, megtestesülhet. Az európai konstrukciónak egy nagyon fontos eszméje az emberi jogok, az emberi méltóságnak a megerősítése, a demokrácia, tulajdonképpen olyan, mint a DNS az európai konstrukciónak a DNS-éről beszélhetünk e tekintetben, és a történelmének ez egy hatalmas fejezete, a történelmét pedig egy nagy tébetűvel írjuk megszületik ez a mandátum, ez a megbizatás az Unió számára, amely a Lisszaboni szerződés most már élővé telt. hogy fogjam össze három nagy eszmek köré fondva azt, hogy miről is van szó ezen csatlakozás kapcsán. Itt most nem a tagállamok ö, fogják egyedül önmagukban védelmezni az emberi jogokat, hanem az Európai Unió is a saját jogi személyiségével, a Lisszaboni szerződés teszi ezt lehetővé. Az európai, a közösségi jog teszi ezt lehetővé. Ez a közösségi jogban egy továbblépés, amely lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok alá vessék maguk magukkal, maguknak magukat az Európai Emberjogi Egyezménynek, egy olyan bíróságnak, amely egy külső bíróság, egy külső joghatóság az Európai Uniós tagállamokhoz képest, és amely szavatolja ezen alapvető jogok és elveknek az érvényesülését. Ez lett volna az első mondandóm. A második mondatom a következő. Az európai állampolgárság, az állami polgárság megnyitja az utat egy újabb bíróság előtt. Az állam európai polgárok egy újabb bírósághoz fordulhatnak, ezt teszi lehetővé az egyezményhez való csatlakozás, akkor, amikor a jogaik az állampolgároknak, a polgároknak sérül, akár az unióban, akár a tagállamokban. És a harmadik nagy gondolat a következő szeretnénk biztosítani a biztonságot az határai határainkon belül és a határainkon túl is, úgy, ahogy az érvényesül az emberjogi egyezménynek a keretében. Mit is jelent mindez? Hölgyeim és uraim, ez mind azt jelenti, hogy egy történelmi léptékű utat járunk be. Az integrációnak egy olyan szintjére jutunk el, amely felöleli azt az eszmét, amely a maga az európai konstrukciónak, az emberi méltóságról van szó, az európai polgárságról van szó. Ez azt is megköveteli, hogy megerősítjük az alapvető jogoknak a védelmét. Ott van az alapvető jogoknak a kártája, ott van a Lisszaboni szerződés, ezek olyan keretet képeznek, amely egy általános jogi védelmi keret, szinte tökéletes keretről beszélhetünk. Ez a legfejlettebb ilyen jogi keret, amely világviszonylatban is létezik. Megerősíti mindez az Európai Uniónak a szavahihetőségét a harmadik országokkal való kapcsolatában is. Mindig is ö, igényelt az Unió a maga részéről, hogy az emberi jogok érvényesüljenek másút. A har- harmadik országokban. Most pedig belülről is előre lépünk. Most a nemzetközi szempontokra külön nem térnék ki, csak azt szeretném kiemelni, hogy egy új eljárás indult most el, egy új folyamat kezdődött el. Köszönet a bizottságnak, köszönet Reding asszonynak, azért a nagyon nagy határozottságra gért, amelyel fellépett a tárgyalások során. Ezzel a jelentéssel, amelynek az elkészítése nagyon kevés idő állt rendelkezésre, és amit a LIBE szakbizottság és az AFED szakbizottság készített el, társ jelentést tevői kapcsolatrendszerben, köszönet a tevőnek máskülönben. Nos, mindez egy keretet ad azokhoz a tárgyalásokhoz, amelyet majd a bizottság lefolytat, és amely lehetővé teszi a számára, hogy mi majd visszajöjjön a parlament elé, és jelezze azt, hogy hol tartanak a ratifikációs folyamatban. Nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló jó hírt. Nagyon szépen köszönöm. A tanács részéről megadom a szót López Garrido államtitkárnak, parancsoljam. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mint ahogy Hauregi úr az imént már kifejtette, az a vita, amit a mai napon le kell folytatnunk, ugyanúgy, mint az előző vita, ugyanebben a témakörben, rendkívül fontos vitának tekintendő. Az emberiség fejlődéséről a történelem folyamán nagyon sokat beszélhetnénk, de inkább csak arra térnék ki, hogy az emberi jogok védelme milyen komoly fejlődésen és előrelépésen ment keresztül az elmúlt időszakban. Most már sokkal szélesebb körű az emberi jogok védelme, nagyon sok intézményes garanciát találunk, és úgy vélem, hogy az emberi jogokat, amelyek univerzális jogoknak tekinthetőek, most már megfelelő védelemben tudjuk részesíteni. Az Európai Unió számára nagyon fontos kincs az emberi jogok védelme, és mind az Európai Bizottságok, mind pedig a nemzetközi az európai bíróságok, mint pedig a nemzetközi bíróságok nagyon fontos hangsúlyt fektetnek az emberi jogok védelmére. Tulajdonképpen nagyon sok mindennel nem is tudom kiegészíteni azt, amit Hauregi úr most elmondott, illetve azt, ami a remek jelentésben, írásban is szerepel. Gál Kingának is szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, valamint Christian Preda úrnak is, hiszen ők is hozzájárultak ehhez a munkához. Nagyon sok szép gondolatot megismételhetnék Gui úr gondolatai közül, Többek között azt, hogy az Európai Unióban az emberi jogok védelmét még azért mindig van hova erősíteni. Az alapjogi karta, most már a Lisszaboni szerződés része, ezt az előrelépést mindenképpen hangsúlyoznám, illetve azt is, hogy az alapjogi karta és az emberi jogi egyezmény egymás mellett párhuzamosan működik majd. A Strasburgi Bíróság és a Luxemburgi Bíróság ugyanígy egymás mellett dolgozik majd. Természetesen a két bíróság egymás kompetenciáját nem sértve, megfelelő együttműködésben és megfelelő párhuzamossággal végzi majd a munkáját. Az emberi jogi egyezménnyel az Európai Unió szavahihetőségét, hitelét is növelni tudjuk nemzetközi szinten. Az európai országoktól, amelyek nem tagjai, vagy még nem tagjai az EU-nak, azt kérjük ezektől az országoktól, hogy szintén csatlakozzanak az egyezményhez, és mindent tegyenek meg az emberi jogok védelmének érdekében. Itt tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió, mint olyan, ne csak a tagállamai szintén az emberi jogi egyezményhez csatlakozzanak, mint ahogy az imént mondtam, ez nagyon fontos a saját hitelességünk szempontjából. Ami a Nemzetközi Büntetőbíróságot illeti, a bírósággal való kapcsolattartás szintén nagyon fontos kérdés, sőt, fogalmazhatnék úgy, hogy a római statútum felülvizsgálatával kapcsolatos konferencia rendkívül fontos, sőt, történelmi jelentőségű lépés volt. Mérleget kell készítenünk az eddig elvégzett munkáról, és fel kell készülnünk a jövőbeli feladatokra és felelősségekre. Tegnap a COPS-ban és holnap a Koreperben szintén napirendre tűzzük majd ezeket a kérdéseket, és reméljük, hogy a felülvizsgálati konferencia megfelelő nyomonkövetésre talál majd. Természetesen nem csak az Európai Uniós országokban fontos az emberi jogok védelme, hanem mindenhol a világon. Ami a Nemzetközi Büntetőbíróságot és a római statútomat illeti, itt a felülvizsgálati konferenciának tulajdonképpen az a lényege, hogy azt az elkötelezettséget, hogy a népírtások és emberiesség elleni büntettek ügyében komolyan fellépünk, ezt meg tudjuk valósítani. 2003-ban indult el egy cselekvési terv, ezt egy 2004-es cselekvési terv követte, valamint egy megállapodás 2006-ban, és most már minden Európai Uniós tagállam részes állama a római statutumnak. Ez véleményem szerint rendkívül fontos tény. A Nemzetközi Büntetőbíróság megerősítéséhez is fontos az Európai Unió elkötelezettsége és megerősödése ebben a témakörben. A bíróság alapvetően Európával foglalkozik, de a kampalai konferencia is megmutatta, hogy mi egyáltalán nem fordultunk Afrikával szembe, sőt, éppen ellenkezőleg. A felülvizsgálati konferencia minden állam számára nyitott, valamint a civil társadalom is elmondhatja a véleményét, ez is rendkívül fontos számunkra. Tulajdonképpen nemzetközi szinten ez az egyetlen állandóan működő bíróság, ezért is kell ezzel együttműködnünk. Köszönöm szépen, a asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek mindenkivel, aki hozzászólt eddig, és minden képviselő, aki ezen témával foglalkozott. Az Európai Unió csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, ez rendkívül fontos. Ez teljesét teszi a védelmi rendszert az alapvető jogok területén az Európai Unióban, és önök is tudják, hogy a Lisszaboni szerződés nem opcióvá, hanem kötelezővé teszi ezt. Ezért üdvözlöm azt a tényt, hogy az Európai Parlament ennyire érdeklődik ezen kérdés iránt, már a kezdetettől fogva egyébként. Ez egy olyan érdeklődés, amelyet az állásralás is megmutatott, amelyet a parlament előterjesztett. Különösen szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőknek az AFKO-ban, illetve a Libeszak bizottságokban, amiért eh, kitűnően együttműködtek ebben a témában, és köszönöm szépen azt a meghallgatást is, amelyet megszerveztek, és ami nagyon sokat segített, és nagyon hasznos volt abban, hogy ezt a kérdést megtárgyalhassuk. A jelentés Hauregi úrtól nagymértékben megfelel annak, amit az Európai Bizottság is képvisel. Hadd említsek meg három pontot, amelyek véleményem szerint rendkívül fontosak. Az első az, az hogy az Európai Bizottság értett azzal, hogy az EU csatlakozása az Európai Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyveihez, amelyeket nem minden tagállam ratifikált, ez nagyon is kívánatos. Valójában nagyon sok jegyzőkönyv fontos lehet az unió jogköreinek gyakorlása kapcsán, és bizonyos garanciákat is rögzítenek ezek a jegyzőkönyvek, amelyek a kartában is benne vannak. Ezért a tárgyalásoknak nem csak arról kell szólnia, illetve javítja magát a felszólaló, tehát az Európai Bizottságnak biztosítania kell magát, biztosítania kell azt, hogy az Európai Unió csatlakozik minden egyes kiegészítő jegyzőkönyvhöz. Az, hogy most eh, melyik jegyzőkönyvhez fogunk de, fog, de facto csatlakozni a egyezményen kívül, ezt a döntést a tanácsnak kell egyhangúan eh, meghoznia, azután, miután megkapta a parlament jóváhagyását. Mind, lehetőleg minden jegyzőkönyvet figyelembe kell venni, és ezeket együtt kell eh, venni. Második pontom. Fontos az, hogy foglalkozzunk az Európai Unió különleges helyzetével, hiszen egy eh, egyedülálló jogi intézmény, amelynek autonóm eh, jogkörei vannak, és szerződéses fel lesz egy olyan mechanizmusnak, amelyet eredetileg államok számára hoztak létre. Ezért számos eh, limitált és technikai jellegű adaptációra van szükség, kiigazdásra van szükség, annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni az Európai Unió jogszabályait. Ezek között szerepel az úgynevezett korrespondens mechanizmus, vagyis figyelembe kell venni az Európai Unió decentralizált végrehajtását a tagállamokban. Ez egy mechanizmus által az Európai Unió megkapja a jogot arra, hogy hozzájáruljon az esetekhez korrespondásként, akkor, amikor a tagállamok ellen lépnek fel a bíróságon, az EU-s joggal kapcsolatban a parlament a jelentésében is foglalkozik ezzel harmadik pontként. Teljes mértékben leírtam, illetve támogatom azt a jelentést, amely az egyezmény testületeiben az Európai Unió képviselőit egyenrangú félként kezelik a, szerződés, a többi szerződéses fél képviselőivel együtt. Ehhez azért van szükség, hogy az Európai Unió simán tudjon csatlakozni ehhez a rendszerhez. A Strasburgi Bíróságon meg kell választani egy bírót minden egyes szerződéses féltől, és az Európai Uniónak is meg kell választani egy, egy állandó bírót, akinek ugyanolyan jogai lesznek, mint eh, társainak. Egy adhok bíróra is szükség van, akit csak akkor fognak eh, bevonni, amikor az Európai Unióról van szó, az Európai Unió jogairól, és az vagy hogyha, vagy hogyha a bírónak a vélemény nem lesz elegendő. A normális eljárást kell alkalmazni, ez azt jelenti, hogy a tanács parlamenti közgyűlésen megválaszt egy bírót három jelölt közül, amelyet az Európai Unió fog javasolni, és egyetértek a jelentés tervezettel, hogy megfelelő számú parlamenti képviselőnek kell részt vennie a közgyűlés olyan ülésein, amikor az Európai Bíróság bíráit választják meg. A jelöltek állításának kérdése ez nem része a csatlakozási szerződésnek, ez a mi feladatunk, ezt kell nekünk belső legjogilag szabályoznunk. Az az elképzelés, hogy az Európai Parlamentet úgy kell bevonni, mint a 255-ös cikk értelmében az Európai Bíróság, Európ, Európai Bíróság bíróinak kiválasztásakor, ez valóban érdemes, hogy ezt megvizsgáljuk ezt a felvetést. Kedves képviselők, ahogy önök is tudják, a spanyol elnökség nagyon is nagy jelentőséget tulajdonít ennek a dossziénak, és a spanyol elnökség szeretne egyességre jutni még június vége előtt. Hogyha a tanács ekkorra egyességre jut, amely valóban meg fog véleményem szerint történni, akkor megkezdhetjük a csatlakozási tárgyalásokat a nyár után. Már elmondtam két évvel ezelőtt Brüsszel, két héttel ezelőtt Brüsszelben, hogy biztos vagyok abban, hogy a bizottság, mint az Európai Unió tárgyalója, a parlamentet teljes mértékben tájékoztatni fogja a teljes tárgyalási folyamat során. Tehát ez az európai ügyeinkre vonatkozik. Azonban előttünk van még a nemzetközi emberi jogok kérdése is. Ahogy önök is tudják, 1998-ban a 138 ország jelentős lépést tett, amikor elfogadták a római statútumot, amely létrehozta a világ első, világban elsőként egy olyan eh, állandó büntetőbíróságot, amelyen meg lehet büntetni azokat, akik háborús bűnöket, illetve emberiesség elleni bűnöket követtek el. A bíróság 2003-ban kezdte meg a munkáját. Most már lesz egy áttekintő konferencia Kampálában, 7 évvel később, tehát, hogy felállt a bíróság, és emiatt már el kell végeznünk az elemzését a bíróság munkájának, látnunk kell, hogy milyen kihívások állnak előttünk, és hogy mennyire volt hatékony az Európai Unió munkája, ezt is meg kell vizsgálnunk. A bíróság kapcsolatban tudjuk, hogy teljes mértékben működik ez a büntető bíróság, azonban még mindig a korai napjaiban jár, tehát egy teljes jogalkotási folyamat nem, nem zárult le. Egy per kezdődött meg, egy másik per július 5-én fog kezdődni, és van egy eset, egy per, amely már a per előtti stádiumban tart. Ne felejtsük el, hogy ez egy olyan bíróság, amely már abszolút belső szint, tehát a bíróság többnyire csak katalizátorként hat olyan országok számára, akik nemzeti bíróságok előtt vizsgálják meg ezeket az eseteket. Ez a bíróság nagymértékben elrettentett a jövőbeli e, büntetektől, mert tudják az elkövetők, hogy az igazságszolgáltatásra mindig sor kerül. Azonban vannak kihívások is. A bangladesi ratifikációval már 111 tagja lett a bíróságnak, illetve ennek a statútumnak a bíróságnak szüksége van arra, hogy minden állami szerepvállaló részt vegyen ebben, minden regionális és nem kormányzati szerv is. A bíróság nem tud működni anélkül, hogy az államok letartóztatnák azokat, akik ellen elfogadó parancsot adott ki a büntetőbíróság, és a, és a tanukat sem lehet megvédeni az államok nélkül, és, és a börtönökre is szükség van. Ezért az elmúlt tíz évben az Európai Unió mértékben segített abban a bíróságnak, hogy ezt a problémát meg, lehetett, meg lehessen oldani. Véleményünk szerint ez a bíróság nagyon fontos, és a kezdetek óta támogatjuk ennek a bíróságnak a felállítását, mert szerintünk ez hozzájárulhat a nemzetközi rend fenntartásához, és ahhoz, hogy meg lehessen szüntetni a büntetlenséget, amely miatt számos embert akiket betettek alá, vagy lett áldozata büntetnek, de azonban az elkövetőket nem fogták el. Ez a bíróság nagyon fontos eszköze a nemzetközi közösségnek, amelyen le lehet küzdeni a büntetlenséget, és helyre lehessen állítani a rendet nemzetközi szinten. Ezért támogatjuk ezt a bíróságot, számos esetben használjuk ezt, kiszállítjuk a különböző eszközöket, ezeket már megnevezte a miniszter, például a közös álláspontot egy akciót tervé formálják, és mi voltunk az első olyan szervezet, amely együttműködési, illetve segítségnyújtási megállapodást kötött 2006-ban ezzel a bírósággal. Az ICC-nek, tehát ennek a bíróságnak teljes diplomáciai támogatást adunk, különböző politikai nyilatkozatok is ide tartoznak. Az bíróság záradékainak bevonása a nemzetközi szerződésekben most már standard folyamat az Európai Unióban. 2006 óta az, a, a demokráciai, illetve e, emberi jogi e, eszközből is támogattuk e, a büntetőbíróságot. Az Európai Unió elfogadott számos döntést is, Eh, amely az igazság úgy eh, területére tartozik, tekintettel arra, hogy erősíteni lehessen a tagállamok közötti együttműködést a vizsgálatok, illetve eh, perek kapcsán a római statutumhoz tartozó perek esetében. Tehát megteszünk mindent annak érdekében, hogy a rendszert fejlesszük, hiszen ezt tovább kell még tökéletesíteni, de ehhez minden államra szükség van az egész világon. Grazie, commissario. La parola. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most megadom a szót Preda úrnak az AFET bizottság részéről két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Auregi jelentésről szeretnék beszélni, és először is gratulálni szeretnék az előadónak. Kiváló jelentésről van szó, amely nagyon körüljárja a témát, és kimerítő módon kitomborítja azokat az előnyeket, amelyek előidézhet a csatlakozás, meg az előhívásokat is megemlíti a magam részéről vélemény nyilvánító előadó voltam a külügyi bizottság részéről. Szeretném kitombolítani, melyek a fő előnyei az uniós csatlakozásnak. A Lisszaboni szerződés érvénybe lépése után egy nyilvánvaló remény fogalmazott meg, amelyet többszörösen is megerősítettünk már a múltban is, az elmúlt 30 évben. Reméljük, hogy a csatlakozás az Európai Emberi Jogi Egyezményhez lehetővé teszi azt, hogy egy igazi párbeszéd alakuljon ki az Európai Uniós párbeszédben, amely a harmadik országhoz köti az uniót a jogok tekintetében. A Európa tanács egyezményeknek a végrehajtása joghatósági ellenőrzésnek a tárgya Strasburgi Bíróság tevékenységében. Olyan egységesen normák nyilvánulnak meg az egyezményben, amelyeket az Európai Uniónak egységesen kell betartania. Ami az emberi jogi ö, kérdéseket illeti, úgy vélem, hogy a csatlakozás lehetővé teszi azt is, hogy egyéb egyezményekhez és a kiegészíti egyezményekhez is csatlakozzon az Európai Unió, például a szociális egyezményhez, a kiegészített egyezményhez, ami megerősíteti a szociális védelmet Európában az Unió határain felül. Azt hiszem, hogy ezen felül ott vannak az egyéb intézményei is az Európa Tanácsnak. Azt hiszem, hogy ez mind olyan lehetőség, amely egyedi módon megerősítheti az emberi jogoknak a védelmét. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a kellő egyensúlyt a speciális, specifikus európai jogi rendszer között és a specifikus Strasburgi jogi eszközrendszer között. Köszönöm szépen! Eh, Köszönöm szépen. Most pedig Gál asszony kapja meg a szót a Libe nevében. Kettő percre

egy egyedülálló ksérlet ez az uniós csatlakozás a konvencióhoz de nem veszélyeztetheti azt ami már működik az emberi jogaink érvényestésének terén és nagyon fontos hogy figyeljünk arra hogy akkor lesz sikeres ha ez erősti az eddigi létező intézményeket és valóban hozzáadott értéket hoz a polgáraink részére. köszönöm a figyelmüket. Eh, adesso inizia il dibattito ehm, con gli oratori a nome dei gruppi politici. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót először is André Kéné asszonynak, két percben a pártnak a nevében. Köszönöm szépen a Nemzetközi Büntetőbíróság áttekintési konferenciája nagyon fontos, Régóta várunk erre, és ez nagyon fontos a nemzetközi igazságszolgáltatás szempontjából is. Fel kell mutatni a hiányosságaira a bíróságnak, és akár reformokat is javasolni lehetne. Szeretnék megemlíteni néhány dolgot, amelyet az Európai Uniónak, illetve az EP delegációnak is meg kell fogalmaznia. Az egyik az az, hogy a transatlanti partnereknek milyen szerepe van eh, ebben a bíróságban. Nem vesznek részt, az eh, Egyesült Bíróság nem vesz részt eh, az ICC-ben, pedig csak így lehet növelni az ICC erősségét. Nagyon jó lenne az, hogy amerikai partnereink sokkal jobban kifejeznék a jelenlegi álláspontukat és elkötelezettségüket az ICC irányába. Szeretném, hogyha az Európai Unió az 124-es cikk, vagyis az átmeneti cikket alkalmazná a romai statútumról. amelynek értelmében a statutum ratifikálása után 7 évvel nem engedtek meg, hogy saját állampolgáraikat állítsák a bíróság elő. Ez mindenképpen egy kiskaput jelent ahhoz kell, arra kell törekedni, hogy megfelelően alkalmazzák a római statútumot olyan ö, országokkal kapcsolatban, amelyek még ezt nem tették meg. A ö, bővítési tárgyalásoknál mindenképpen erre kell ösztönözni az országokat. Oroszország kapcsolatban is fel kell vetni ezt a kérdést, hiszen jelenleg most tárgyalunk az orosz partnereinkkel a együttműködési megállapodásra. Dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici Europei, l'onorevole Serracchiani per un minuto e trenta. Köszönöm szépen, most pedig Szerekáni asszony következik a szocialisták nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönetet mondanék az ilyen tevékenységet, amelyet a jelentéstevők végeztek a csatlakozás kapcsán az emberi jogi egyezményhez. Minden európai polgár be kell vonnunk a folyamatban. Itt egy olyan bíróság, amely biztosítja azt, hogy az Európai Unió kívül a tagállamok is pontosan betartsák az emberi jogokat. A demokrácia biztosítja a jogoknak a védelmét. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy pontosan világos legyen az emberek számára, hogy melyik joghatóság mely kérdésekért felelős. Nagyon fontos az is, hogy megtett mindent azért, hogy az információ áramlás is folyamatos legyen, és kiki hozzáférjen a szükséges információkba, hoz ehhez a parlamentnek a szerepét kell megerősíteni. Az emberek szeretnék tudni azt, hogy milyen mechanizmus szerint megy végbe a csatlakozás, de az általános jogaikról is tudni szeretnének sokkal többet. Éppen ezért arra van szükség, hogy az Európai Unió világos iránymutatósakat fogalmazzanak be, azért, hogy világosá legyen mindenki számára, hogy milyen következménye lesznek a csatlakozásnak. Elnök, köszönöm szépen az ALDE nevében. Most Dafur kapja meg másfél percben a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Unió csatlakozása az ECHR-hez olyan téma, ami már nagyon időszerű volt. Úgy vélem, hogy ez nagyon fontos darabja annak a puzzle ami kirakja majd a végleges képet az emberi jogok védelmével kapcsolatban itt Európában. Tehát az emberi jogi rendszerünknek fontos darabja ez. Meg kell erősíteni az emberi jogok védelmét, mint ahogy azt az Európai Bíróság is megteszi. valamint a Strasburgi munkának, a Strasburgi Bíróság munkájának is ez a legfontosabb eleme. Természetesen összetett intézkedésekről van szó, tehát globálisan kell néznünk ezt a kérdést, és mindenképpen fontos, hogy az alapjogi karta jogilag kötelező érvényű legyen. Ez nagyon fontos üzenetet tartalmaz, és nagyon fontos konszenzus tartalmaz az Európai Unió tagállamai között, és az Európa Tanács megközelítését is támogatjuk, még egy olyan országban is, ahol olyan föderalisták laknak, mint én, és akiknek a szupranacionális megközelítés nem feltétlenül mindig tetszik. Úgy vélem, hogy a mostani megközelítés viszont helyes, kialakultak a megfelelő politikai koalíciók, a liberáldemokraták illetve a konzervatív pártok között hazámban, az Egyesült Királyságban, tehát erről is megegyezés született. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldeknek a nevében Logbiller asszonyé a szó két percben. Die Verabschiedung des Romstat a római statútum elfogadása és a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozása valóban sikertörténet Számos példát tudnák erre mondani, de a legfontosabb az az, hogy a történelem során most vált először lehetővé az, hogy a, az államok fővezetői, legyen azok civil vagy katonai vezetők, felelősségre vonhatók akkor, hogyha háborús bünteteket vagy emberiesség elleni bünteteket rendeltek el. Az Európai Unió a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját és felállítását mindig is pozitívan támogatta, és a jövőben továbbra is támogatni fogja ezt a büntető bíróságot, és védeni fogja a függetlenségét. Az előttünk álló kampalai konferencia egy pillanat felvételt készít arról, mi volt sikeres, mit kell még javítani. És pontosan most lehet felismerni azt, hogy az államok nemzeti szinten erőfeszítéseket kell, hogy tegyenek, hogy olyan jogszabályokat fogadjanak el, vagy, vagy ö, újakat, vagy a meglévőket ö, módosítsanak, hogy támogassák ezt a büntető bíróságot. Sok ország még mindig vonakodva adja ki a magas rangú személyeket, akik ellen elfogadó parancs van érvényben. A biztos asszony is utalt erre. Gyakran kapnak diplomáciai védelmet, és ezért van szüksége a büntetési, büntetőbíróságnak, hogy sikeres legyen. A kampalai bíróságnak foglalkoznia kell a római statutumban foglaltakkal, és mi már előkészítettünk erről egy szöveget, és ez benne van az állásorolásban is. Felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy foglalkozzanak a statutumban ezzel a definícióval, és a büntető bíróság is alkalmazza ezt függetlenül attól, attól, hogy nincsen eh, korlátozása a büntető bíróság függetlenségének, és hogy hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos az, hogy az EU ezen a konferencián magas szinten legyen képviselve, mert ez azt mutatja majd, hogy mennyire támogatjuk a bíróságot, de pozitív eh, példát is jelent már a többi régió számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a konzervatívoknak nevében és reformisták nevében Fox úr egy percben. Elnök asszony, köszönöm. A frakcióm elkötelezett az emberi jogok védelméért, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogyha az egyezményhez csatlakozik az Európai Unió, az mindenképpen bölcs döntés. Mivel, hogy minden egyes tagállam már aláírója az egyezménynek, kérdezem én, hogy mire jó az, hogy az Európai Unió is aláírja ezt az egyezményt. Hát rendkívül lekötelezne az, aki ebben a teremben valamilyen gyakorlati példával megmagyarázná nekem, hogy az én polgáraim az én választókörzetemben majd jobb védelmet kapnak, ha az EU, mint EU is aláírja ezt az egyezményt. Jelenleg a tagállamok ugye már aláírták az egyezményt, és ezt alkalmazzák is. Szeretnék valami megerősítést kapni, hogyha az Európai Unió aláírja ezt az egyezményt, akkor az további kötelezettségekkel nem jár a tagállamokra nézve. Egyáltalán nem szeretném, hogyha valaki rákényszerítené az Egyesült Királyság parlamentjére, hogy hogyan védje meg a saját polgárainak a jogait. Én úgy vélem, hogy az EU státuszát akarjuk csak ezzel növelni, hogy erősebb játékosnak tűnjünk a nemzetközi saktáblán. Hát ez éppen arra adna okot, hogy ne írjuk alá ezt az egyezményt, mint EU. Köszönöm. Grazie per il gruppo... con. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE NGL-nek a nevében Schulz úr másfél percben. Köszönöm. Meine Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm határozottan üdvözli azt, hogy az Európai Unió csatlakozik az Európai Emberi Jogi Egyezményhez. Ez az egyik legfontosabb emberi jogi eszköz Európában, és a Strasburgi Bíróság azért fontos, mondom ezt Fox kollégámnak, mert körülbelül 30 ezer panasz érkezik ebbe a, a bíróságra, és 2008-ban 2000 ítéletet hozott a bíróság. Az Európai Uniónak is van egy bírósága, de ellentétben az Emberi Jogi Bírósággal az Európai Bíróság nem védi, nem, nem, nem csak az emberi jogokért felelős, és ezért az, emberi, az Európai Bíróság nem játszott vezető szerepet az európai alapjogoknál. Mind az Európa Tanács, mint pedig az Európai Unió történelmileg ítéli e, ezt a csatlakozást. Remélhetőleg ez a csatlakozás mindenképpen erőnyös lesz az európai állampolgárok számára. Nem csak 27 tagállamot köt ö, e, majd ez az egyezmény, hanem az Európai Uniót is, és ezzel az EU fontos jelzést küld az állampolgárok irányába, hogy nem csak a jogszabályban maradnak meg az emberi jogok, hanem valóban a bíróságon is követelték ezen jogaikat az állampolgárok. A tulajdonképpen egy csatlakozási folyamat néhány problémát fel fog vetni, ezért nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk és kreatívak, és hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást ezekre a nagyon is jogi jellegű kérdésekre. Grazie per il gruppo Europa. Köszönöm szépen most pedig a Szabadság és a Demokrácia frakciónak a nevében Messerschmitt úr a szó egy percben. Nos, el tudom fogadni azt, hogy vannak előnyei annak, hogy az Európai Unió csatlakozzon ehhez az egybezényhez, amennyiben az Európai Uniós tisztviselők hát azért kerülnek oda, mert hogy vészjelző csengőket húznak meg a hatos cikknek a függvényében. Persze előfordulhat az is, hogy bírságokat kell fizetni, mégpedig hatalmas összegűeket és egyesek nem hivatkoznak a tízes cikkre. Tehát vannak előnyei ennek a csatlakozásnak, de ugyanakkor nem támogatom a csatlakozást, mert hogy a hátrányai a csatlakozásnak sokkal nagyobb számban léteznek, mint az előnyei a Strasburgi Bíróság, majd ki fogja használni a csatlakozást arra, hogy tovább, tovább bővíthető legyen az Európai Unióban. Az uniós hatáskör és akár külföldön is fellépjünk. Tehát ez a csatlakozás egy érv lehet arra, hogy még több dologba avatkozom be az Európai Unió, ami azt jelenti, hogy a tagállamoknak viszont egyre kevesebb szerepe lesz. Arra van szükség, hogy a polgároknak a jogai érvényesüljenek, és ez a kérdés viszont a nemzeti joghatóságoknak a hatáskörébe tartozik, az uniónak nem kellene ezzel foglalkoznia. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Sinclair asszonynak a függetlenek nevében két percben. Thank you, Madam President. The rapporteur states in his report that the accession to the ECHR will... Uh, az, hogyha csatlakozik az Európai Emberi Bírósághoz az EU, akkor megvédik az állampolgárokat az EU-val szemben is. Természetesen az Egyesült Királyság is csatlakozott ehhez az egyezményhez, viszont az új konzervatív kormány azt mondta, hogy áttekintik ezt az emberi jogi záradékon, de az EU, mint jogi személyiség nagyobb hatáskörrel rendelkezik, mint egy állam. George Orwell is elmondta, hogy a jelek már a falon vannak, és vannak olyan emberek, akik egyenlőbbek, mint, a, mint, a, mint mások, amikor emberi jogokkal van szó. Az én választókörzetemben az úgynevezett utazó, nomád életet élő emberek megjelentek, és megzavarták a rendet. Az emberi jogi egyezménynek ter- ter- de köszönhetően ezeket a nomád életet élő utazókat most már védik, és a helyi adófizetők pénzéből kapnak oktatást. A jelentés készítője eh, eh, üdvözli azt, hogy csatlakozni kíván az Európai Unió az egyezményhez. Szerintem ez az egyezmény elég sok gondot okozott már Nagy-Britániában. Beszélhetnénk arról, hogy a kisfalvakban csökkent az ingatlanak ára, megzavarták a rendet, és ezeknek az utazó embereknek külön jogokat adtak. Lehet, hogy ezzel még eh, eh, jobban nő a bűnözés is, ha megállnak ilyenfajta személyek. Persze ezek csak kis tragédiák, nem lehet összehasonlítani ezt eh, az egy olyan politikai projekttel, mint az Európai Unió, de gondolkodjunk el azon, hogyha speciális jogokat adunk egy népcsoportnak, akkor egy mások jogait csökkentjük. A emberi jogi egyezmény csökkentette az én választóköröm jogi jogait. Új kormányunk van az Egyesült Királyságban, aki tett ígéreteket ezen a területen, és remélhetőleg a demokrácia nevében végre is hajtják ezeket az ígéreteket. Grazie, diamo ora la parola agli altri... Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a többi hozzászólónak. Mindenkit kérek arra, hogy szigorúan tartsa be a beszéd időkeretet. Két percben most hallgassuk meg Mendeze Vigórat. Köszönöm szépen, elnök asszony! 23 éve adatott meg az az esély számomra, hogy egy más épületben, más házban jelen legyek azon az eseményen, amikor Jacques Delors és Maxima alá aláírtak egy egyezményt. 23 év óta szó van arról, hogy az Európai Unió csatlakozzon az egyezményhez. Nos, akkor, amikor valakit megkérdezik, hogy hol akar meghalni, akkor erre egyik ember azt válaszolta az Egyesült Királyságban, mert oda minden olyan lassan jut el, olyan későn következik minden ott be. Éppen ezért talán azt mondanám, hogy Defornak szinte igaza van abban, hogy az új kormányra számít a frakcióm, az enyém, támogatja a csatlakozás már nagyon régóta, és nagy örömmel vesszük ezt az új jelentést, ezt a jelentést, az első jelentését, Hauregi úrnak a jelentését. Mindez a az állampolgárok számára lehetővé teszi azt, hogy előnyeit érvezzék ezen csatlakozásnak, mert az Európai Unió aktusainak összhangba kell lennie az emberjogi egyezménnyel ez az esemény lehetővé teszi azt, hogy nagyon bonyolult technikai és jogi kérdésekre most majd megtaláljuk a válaszokat. A ratifikációra pedig szükség van a tagállamoknak a szintjén. Az Európai Unió nem egy állam, nem egy szuperállam, tehát a nemzeti szinten, a tagállamoknak a szintén ö, okoz adott esetben gondolt ez a csatlakozás. Kapolyasszony, aki a jelentés tevő volt, beszélt azon ö, ö, problémákról, amelyekkel szembesült, és hagy ö, ö, fogalmazza meg kívánságaimat és jó kívánságaimat a tanács irányába, azért, hogyha a tanács minél hamarabb megadja a tárgyalási megbízást a bizottságnak, azért, hogy ezáltal a csatlakozás minél gyorsabban bekövetkezhessen. Köszönöm szépen. Elnök, most pedig megadom a szót López Aguilera úrnak másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Hauregi előadónak, és mind azon személyeknek, akik részt vettek az elkészítésében ennek a jelentésnek. Egyetértek azzal, hogy alá kell húzni, mennyire fontos eseményről van szó. Most itt a pénzügyi és gazdasági válság, de épp ez az alkalom arra, hogy emlékeztessünk arra, hogy az Unió nem csak egy hatalmas piac, nem csak egy közös valuta, hanem egy olyan intézmény, amely megerősíti az emberi jogokat. Az emberi jogi karta, pont, illetve az adatvető jogoknak a karta és az emberi jogi egyezmény pontosan kiemeli azt, hogy mennyire más dimenzióban is gondolkodik az Európai Unió. Az Unió most csatlakozik az emberi jogi egyezmény, egyezményhez, és ez egyáltalán nem ása alá az alapvető jogokat, amely biztos, amelyek biztosítják az európai polgárok számára azt, hogy a jogaik érvényesüljenek az európai tagállami jogintézményeken keresztül is. A jogok tehát megerősödnek, és még jobban érvényesülhetnek mindenkinek a javára. A Libé szakbizottság tagjaként hagy emlékeztesek arra, hogy mi valamennyi szemponttal foglalkoztunk, és minden olyan kérdés, amely felmerül ezzel a csatlakozással kapcsolatosan. Úgy véljük, hogy ez az egyezmény lehetővé teheti az Unió számára, hogy még inkább jelen legyen az emberi jogok érvényesülésében többször megfordultunk a Strasburgi Bíróságnál, és pontosan láttuk, hogy látjuk, hogy mi történik. 29-én júniusban pedig egy olyan konferencia zajlik majd, amelyen részt vesznek a bírók, mégpedig mindkét bíróság részéről, a Strasbourg és a Luxemburgi Bíróság részéről, és így módon majd körbe tudjuk járni azokat a garanciákat, amelyek jogilag majd érvényesülhetnek Európában. Egy brit jogász, Szade úr, azt írta, hogy garanciák nélkül nem létezhetnek jogok. Márpedig garanciák, garanciák érvényesüléséhez szükség van intézményekre, struktúrákra. Az emberi jogok csak akkor érvényesülnek, hogy az a polgárok jogait védik a bíróságok. Köszönöm szépen! Grazie la parola. Köszönöm szépen, most pedig a szót Ság asszonynak adom meg másfél percben. Chair, dear colleagues, ladies and... Köszönöm szépen. Ahogy eh, áttekítjük a római statutumot, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróságot, hadd mondjam el, hogy a liberális demokrácia sikere az, hogy létrejöttek ezek az intézmények. Minden EU tagállam aláírta azt, hogy e- egyetért a római statutummal, és eh, az emberi jogok területén tehát itt kívánunk valamit tenni. Nagyon fontos az, hogy kritikusan értékeljük mindezt, azonban a Nemzetközi Büntetőbíróság nagyon is fontos intézmény volt, hiszen biztosította azt, hogy nem csak európaiak legyenek ezek az egyetemes jogok, hanem világszinten létezzenek. Az Európai Unió és a tagállamainak továbbra is sokat kell tenniük a büntetőbíróságért, biztosítani kell azt, hogy betartsák az EU irányelveket a büntetőbírósággal kapcsolatban. El kell azokat ítélni, akik emberiség elleni bünteteket, háborús bünteteket követtek el. A Lisszaboni szerződéssel most már egy hatékony közös európai külpolitikát szeretnénk folytatni. A főképviselőnek mindenképpen a római statútum alapján kell eljárnia a többi globális szerepvállalóval kapcsolatban, például Kínával, Indiával kapcsolatban, vagy fontos csatlakozási partnerekkel kapcsolatban, a Törökországgal. Az usa is be kell vonni a párbeszédbe, és figyelembe kell venni azt is, hogy csatlakozniuk kellene ehhez a statutumhoz. Az Európai Uniónak konstruktívan kell együtt dolgozni az USA-val, illetve a Törökországgal, hogy az iráni büntetlenséget lehessen küzdeni. Nagyon fontos, hogy leküzdjük azt, hogy a saját kormányuk kövessen erőszakot az embereken. Értemessé kell tenni az emberi jogokat, az igazságszolgáltatást és a jogállamiságot, és pontosan ezt a feladata a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, tehát a büntetőbíróság támogatását globálissá kell tenni, és az EU-nak és USA-nak kell dolgozni ezen a témán. Köszönöm. Kedves kollégák, legyenek szívesek betartani az időkeretet, máskülönben nem lesz időnk a catchy eye, a spontán hozzászólásokra. Most pedig Hefner kollégának adom meg szót. Egy perc. Kedves kollégák, amivel foglalkozunk, az az, hogy kiépítsük szupranacionális szinten a jogot. Hogy mennyire fontos, azt mutatja az aktuális megsértése van az emberi jogoknak. Az én saját országom szörnyű története is, hiszen a németek követték el a történelem során a legszörnyűbb tetteket, és nem azért követték el, mert átlépték a szabályokat, hanem olyan szabályokat hoztak létre, amelyek legálisá tették, sőt kötelezővé tették a bizonyos embercsapatok elleni erőszakot hogyha ezután azt mondják, hogy csak azt tették, ami elő volt írva, akkor ez azt jelenti, hogy a jog nagyon gyenge. Amit tettünk a Nemzetközi Büntetőbíróság, az óriási előlépés, tehát minden ember most már tudja, hogy van egy jog a nemzeti jog felett, és egész életekben a büntetteikért felelősségre vonhatóak. Az Európai Unió csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, ez szerintem nagyon fontos, ennek nagyon örülök. Nagyon szeretném megköszönni Hauregi úrnak a kitűnő jelentését is. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen, most pedig a szót megadom Tenokornak egy percben. Elnök asszony, a konzervatív párt az én pártom. Ha valaki nem tudná, akkor mondom, hogy konzervatív vagyok. Tehát a pártom eléggé komoly aggályokkal rendelkezik az ICC munkájával kapcsolatban, illetve konkrétan a római statútumról, ami a háborús büntetteket, népírtásokat és emberiesség elleni büntetteket illeti. Most már tíz éves évfordulóját ünnepli a római statútum, úgyhogy jó lenne, hogyha valaki egyértelműen megmondaná, hogy milyen szerepet játszott eddig az ICC, és milyen szerepet fog játszani ezután. Jó lenne, hogyha rigidségén egy kicsit csökkentene, viszont a komolyságán viszont növelhetne. A fő ügyész de Campo jó lenne, hogyha egy kicsit kevés, kevesebb elfogultsággal kezelné az ügyeket, hiszen nagyon sok ügy emiatt sokszor meghiúsul, mint ahogy azt az amerikai partnereink is elmondták. A Labour párt alatt csatlakozott az országom, az Egyesült Királyság az ICC-hez, de most a néhány hete bekövetkezett választások során lehetőségünk nyílik arra, hogy más véleményt fejtsünk majd ki Kampalában. Egyáltalán nem szeretnénk, hogyha bármilyen kényszerítő erő nehezedne ránk az ICC-vel kapcsolatban, és azt szeretnénk elérni, hogyha az ICC végre ö, megfelelő erővel lépne fel a büntetlenség ellen a háborús bűnök és a népírtások területén. Köszönöm. Vergia. Köszönöm szépen, másfél percben megadom a szót Ten Vergia asszonynak. Merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, miniszter úr, kedves kollégák. Csak a NBB-vel kapcsolatosan és a Sadbogi Bírósággal kapcsolatosan is szeretnék hozzászólni. Először is köszönet az előadóknak, többek között azért, hogy nagyon nagy konszenzusos szelleme beillesztették azon észrevételeket, amelyeket a különböző biztonsági tagok megfogalmaztak. Kettő dolgot szeretnék a csatlakozással kapcsolatosan megfogalmazni, legalábbis számomra fontos dolgokat. Egyrészt a külső ellenőrzés az uniós ö, tevékenységen, más pedig pedig a területen kívüliségnek az ellenőrzése az unión kívüli eseményekkel kapcsolatosan. Remélem, reméljük, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos és a demokráciával kapcsolatos klauzulák még nagyobb tartalmat fognak kapni. Nagyon fontos az, hogy a bizottságnak a megbizatása ne csak az egyezményre vonatkozott, hanem az összes jegyzőkönyvre is, és mind azon tételekre, amelyeket szentesített az alapvető jogok kartájá. Nagyon fontos az, hogy arra is gondoljunk, hogy az összes jogi eszköz csatlakozzunk, amely az emberjogi egyezményhez kapcsolódik, azért, hogy egy nagyon következetes, konzisztens érvényesítését biztosítsuk az emberi jogoknak. Ami pedig az egyéb és ez különösen fontos egyéb országokkal kapcsolatosan. Továbbá lenne két kívánságom. Nagyon fontos az, hogy az emberi jogoknak az érvényesülése megtörténjen az áldozatokkal kapcsolatosan. Ez lehetővé teheti az, hogy lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy szakosodott jogászokhoz, ügyvédekhez fordulhassunk. Továbbá nagyon fontos biztosan az, hogy az összes tagállam a nemzetközi jogi keretekhez illesse saját jogát. Franciaország ezt ezt még nem tette meg, sajnálom ezt, és olyan nagy államok sem vesznek részt az ilyenfajta nemzetközi bíróskodási tevékenységhez, mint az Egyesült Államok, és ezt nem teszik meg, tehát az emberi, jog, emberi jogokkal kapcsolatosan. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Bronszút kapja meg a szót két percben. Uh, thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió csatlakozik az Európai Emberi Jogi Egyezményhez és ez az Európai Unió jogszabályává is válik. Egy, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió luxemburgi búrálságának két igazából egymással ellentétes dokumentumot kell értelmezzen, a kartát, illetve az egyezményt. Számos afkó libe szakértőt megkérdeztem, hogy mi lesz akkor, hogyha a két dokumentum között lesz majd ellentmondás, vagy különböző szekciók vannak a dokumentumokban, melyik dokumentum lesz mérvadó. Az fog nagyobb súlyjal rendelkezni, amely nagyobb szabadságot ad. Ezt mondták nekem a szakértők. Vannak olyan, mindkét dokumentumban vannak ellentétes jogok, például valaki gyakorolhatja a vallását, anélkül, hogy bármi érné, illetve kifejezte a véleményét bármilyen vallással kapcsolatban. Azonban pont ez volt az eset a Dán karikaturista esetében. Óriási volt a csend ezekben az esetekben is. A vélemény nyilvánítást mindig feláldozzák azért, mert ez az EU-nak a kiinduló pontja. Azt, hogy betagadjuk a szólásszabadságot, ez a kiinduló pontja az EU-nak. Két különböző jogi kategóriáról beszélünk. A véleménynyilvánítás szabadságáról, illetve azt, hogy ne sértsünk meg senkit a kritikával. Azt, hogy ne sértsünk meg senkit a kritikával, azt sokkal fontosabbnak tartják, mint azt, hogy fontos témákról vitázzunk most nem tudom, hogy a véleménynyilvánítás szabadságot, vagy inkább a, vagy kell korlátozni, vagy azokat, akik erőszakot követnek el. Grazie, la parola. Köszönöm, szép, köszönöm szépen, most pedig a szót megadom Gyanakó képviselőnek a szót két percben. Köszönöm szépen. Szeretnék külön köszönetet mondani a rapportőrnek, Ramon Atondónak, mert remek munkát végzett, és nagyon jó együttműködésben lehetett vele dolgozni. Ezen kívül Preda és Gál kollégáimnak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen velük is remek volt az együttműködés. Nézzük a konkrét témákat. Az Európai Unió csatlakozása az emberi jogi egyezményhez, ez az első téma a másik téma pedig a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatos. Tulajdonképpen a változást az hozza az egyezménnyel kapcsolatban, hogy az Európai Unió most már jogi személyiséggel bír a Lisszaboni szerződés értelmében. Itt van már az alapjogi karta, és nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy ha már ez megvan, akkor miért kellene az emberi jogi egyezményhez is csatlakoznunk. Ezen kívül, hogy a csatlakozás megváltoztatja majd a kapcsolatunkat a Strasburgi bírósággal, vagy sem. A Strasburgi Bíróságnak egyébként sokkal szélesebbek a lehetőségei, mint ahogy ez az alapjogi kartában szerepel. Ezt a tanács képviselője is megemlítette, illetve Reding biztosasszony is. Így azt hiszem, hogy egy elég fura kompozíció jön létre a tagállamok részéről, amelyek az Európa Tanácsnak és az Európai Uniónak is tagjai, és nem tudom, hogy ez a bonyolult rendszer nem fogja éppen, hogy hátráltatni az ügyintézést. Tehát a kormányok, az államok fellépését nem fogja éppen, hogy lassítani ez a nagyon bonyolult rendszer, és ez a nagyon komplikált kompetencia felállás. Aztán a Strasburgi Bíróságon kívül itt van Luxemburgi Bíróság is, hogy még egy kicsit bonyolítsa a képet. Egyébként az emberi jogi egyezmény természetesen jónak tartom, és azt is fontosnak találom, hogy a kiegészítő protokollokhoz is csatlakozzunk. Ami az Európai Parlament aktív szerepét illeti a tárgyalásokban, nos, itt a bíra kiválasztására szeretnék utalni az Európa Tanácsban. Köszönöm szépen, most Howitt úr következik másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm számomra, hogy én vezetem a felülvizsgálati konferenciával foglalkozó delegációt, és foglalkozhatunk azzal, hogy az emberiesség elleni büntettek ne maradjanak büntetlenek. Úgy gondolom, hogy ez a közös védelmi és biztonságpolitikáknak is fontos része, és erősíti a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Az igazsághoz való hozzáférés rendkívül fontos, és van 15 olyan Európai Uniós tagállamunk, ami az áldozatok alapjának donor országa. És van 14 olyan EU-s ország is sajnos, amely még nem jelölt ki nemzeti kapcsolattartó személyt, pedig ezt a karta értelmében meg kellett volna tenni. Úgy gondolom, hogy a karta alkalmazása azzal indul, hogy a saját házunk táján rendet teszünk. Az új koalíciós kormány az Egyesült Királyságban elsőként hozta meg azt a döntést, hogy hogyan kíván részt venni a felülvizsgálati konferencián, és hogy a belső konfliktusokban hogyan lehet fegyvereket használni a különböző háborús büntettek felderítésére. A Tokió és Nürnbergi pereket ismerjük mindannyian, és úgy gondolom, hogy ezekből kell tanulnunk, hogy a 21. század háborús konfliktusait megfelelőképpen le tudjuk zárni azok a mérges gázok, amelyek felhasználásra kerültek ezekben az esetekben, még mindig léteznek. Saddam Husseinek még mindig léteznek. Az erőfitoktatás Gázában mindennapi esemény, úgyhogy sajnos ezek a problémák megvannak. Ezek a háborús bűnösök még mindig itt vannak, és nagyon sok ember félelemben él. Egyszerűen nekik kell segítenünk. Köszönöm. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen. Most pedig Görenc úrnak adom meg a szót másfél percben. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mire is jött létre a Nemzetközi Büntetőbíróság? Azért jött létre, hogy a genocidiumokat, az emberiség elleni bünteteket, a háborús bünteteket megbüntesse, azokban ítélkezzen. Korábban az áldozatok túlságosan, hiába valóan és hosszasan igényelték a bíróságnak az eljárását Nos, akkor, amikor létrejött a bíróság, sokan reménykedtünk, és azt gondoltuk, hogy majd a megelőzésben is hatalmas szerepe lesz, és majd tetti mind azon ö, politikai vezetőknek a fellépését, akik az iszonyatos bűnöket elkövettek Boszniában, Ruandában, Kambodzsában vagy Darfur. Azt gondoltuk, hogy a diktátorok, a hóhérok majd egy olyan fajta jelzést kaptak, amelynek a révén nem fognak úgy fellépni, mint korábban, és képesek lesznek átlátni, hogy a határokon túl is ö, megít ítélhetik őket, nem, nem léphetnek úgy fel, hogy büntetlenség élvezi fellépésüket. Persze kérdés az, hogy ezt a célt sikerült-e elérni. A bizottság meg tudná mondani azt, hogy mit is hozott a konyhára az az elfogadó parancs, amelyet Omar el Besir elnök adta ki. Vajon ez azt eredményezte, hogy ez egy részét képezi most az eredménynek, a megoldásnak, vagy inkább a problémának, a további problémának képezi ez az elfogadó parancs a jövőben. Nos, milyen tanulságokat lehet levonni mindebből, és a bizottság mit javasol a kampalai konferencia alkalmával, milyen módosításokat a felállás statutummal kapcsolatosan, amely lehetővé teszi azt, hogy egy olyan joganyag jöjjön létre, amely igazániból lehetővé teszi a bíróság tevékenységének érvényesülését. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Simánszki úrnak adjuk meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az emberi jogi egyezményhez való csatlakozás során minden veszélyt el kell kerülnünk, és el kell kerülni azt, hogy a két bíróság egymással ellentmondásba kerüljön. Ezen kívül nehéz megoldani a dokumentumokhoz való hozzáférést, és nagyon nehéz elmondani az állampolgároknak azt, hogy igazából melyik bíróság lesz majd illetékes. Ezen kívül megvan annak a veszélye is, hogy az Európai Unió csatlakozása az egyezményhez az, az ellentétben lesz az alkotmányos hagyományokkal a tagállamokban. A

ebben a jelentésben tehát az e, egyezményhez való csatlakozással nem nő az emberi jogoknak a védelme csupán az európai egyesült államoknak az eszméje emelkedik fel amelyet nem tartunk jónak hiszen a szuverén államok a tagországok már csatlakoztak ehhez az egyezményhez azt pedig ellenezzük hogy ezzel a szimbolikus döntéssel is azt sugalmazzák hogy egy nagy birodalom részei vagyunk. köszönöm szépen hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Kazini úr két Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, tisztelt tanácsi képviselő úr. Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy mi a célunk itt az Európai Unióban. Az emberi jogok védelmét szeretnénk előmozdítani. Ez a célunk. Hogyha megnézzük az Európai Unió történetét, és megnézzük, hogy mi történt, ahogy folyamatosan csatlakoztak az EU-hoz a tagállamok, illetve az Európa tanácshoz is a tagállamok, mindenből az derül ki, hogy alapvetően a tagállamok célkitűzése ugyanaz volt, az emberi jogok védelmét mindenki védeni akarta, és most ez az új csatlakozás szerintem nem csak szimbolikus jellegű, hanem ennél több. Az ideájaink megvannak, és most már az intézményi gyakorlati kérdésekre kell koncentrálnunk. Szeretnék Haregói úrnak köszönetet mondani, mert nagyon komoly munkát végzett. A szakbizottságom nevében, amit elnökölök, azt tudom elmondani, hogy egyhangulag fogadtuk el ezt a szöveget Haregói úr tollából. A biztos asszonynak pedig szeretnék egy javaslatot tenni, kérném, hogy hallgassák meg a javaslatomat. Beszéltünk arról, hogy az intézmények itt Európában hogyan tudnának részt venni az Európa tanács munkájában, többek között akkor, amikor az új bírát megválasztják majd. Beszéltünk arról, hogy a parlament hogyan tudna részt venni esetleg az Európa Tanács munkájában. Nos, ne felejtjük el, hogy a parlament az, amely az európai polgárokat képviseli, tulajdonképpen itt Európában, bár tudom, hogy megvan a maga közgyűlése, az Európa Tanácsnak is, ahol a tagállamok már megfelelő képviseletet kapnak. De azért javasolnám, hogy egy kicsit javítsuk reprezentativitásunkat az Európa Tanácson belül. Ami pedig a bíróságokat illeti, a bíróságokon és a bíróságok kapcsolatán talán egy kicsit el kellene gondolkodnunk. A Lisszaboni szerződés második cikke kimondja, hogy az emberi méltóságon és az emberi jogon alapul az Európai Unió, éppen ezért a méltóságot és a jogokat védő intézményeket kell az Európai Unió magjának tekinteni, és ezeket az intézményeket kell védeni, és még egyszer köszönöm a raportőr munkáját. Köszönöm, mondja az elnök asszony, koppá képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen. Abban reménykedünk, hogy a Kampalai konferencia lehetőséget kínál majd nekünk arra, hogy fontos lépést tegyünk a büntetőbíróság továbbfejlesztésére. A nemzetközi közösséget arra kérték fel, hogy erősítse a függetlenséget, a hatékonyságát ennek a nemzetközi bíróságnak. Ezen reformfolyamat során számos javaslat született, azok a legfontosabbak, amelyek a háborús bűnökre vonatkoznak. Egyetemévé kell tenni, hogy az Európai Parlament azt szeretné, hogy ha a szörnyű emberiség ellen tetteket valóban megbüntetnék. Egyértelműnek kell lennünk a bíróságot illetően, és szeretnénk, hogyha több állam csatlakozna ehhez a bírósághoz, és valóban megszűnne a büntetlenség. A háborús bűnösöknek tudniuk kell, hogy mindenképpen felelősségre vonják őket, és ez elrettentő lehet, de természetesen ez a megbékélést is segítheti a szörnyűtettek után. Mindenképpen szeretnénk, hogyha a Nemzetközi Büntető Bíróságot erősítenénk, és Reméljük, hogy a kampalai konferencián fontos eredményeket tudunk majd elérni. Grazie. La parola all'onorevole. Köszönöm szépen, most pedig megkapja a szót Kacsmarek úr másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, hölgyeim és uraim. A nemütközi konferencia kiváló alkalmat kínál majd arra, hogy bemutassuk kötelezettségvállalásunkat, és arra volt készségünk az, hogy megvédjük értékeinket. Ilyen formán azt hiszem, közösen mondhatjuk azt is, hogy a bűnök elkövetőit meg kell büntetni. Akkor is, ha ezek a bűncselekmények Afrikában történtek meg, bíróság elé kell állítani ezeket az embereket. Kenyában, Kongóban, Szudánban, bárhol is bármely afrikai országban is történjenek a bűncselekmények. Az, hogy büntetlenül maradnak az, az emberiség ellen elkövetett bűnök, mindenképpen megszüntetendő helyzet. Ebben pedig a bünteti bíróság szerepe kulcsfontosságú. Ha 70 évvel ezelőtt működött volna olyan bíróság, talán a kakini mészárlás sem történt volna meg. Elrettentőre van tudni az ilyen büntető törvényszéknek, és ezért is Fontos, hogy a rárút szerepet megfelelően el tudja játszani, és hogy a háborús bűnök, emberiségellenes bűnök elkövetői mértékképpen megbűnhődjenek e bírósági tárgyalások során. Erről is szól a római statútum és annak alkalmazása. Grazie. La parola Köszönjük. Gomes. Asszony kapja meg a szót egy percre. A Kampalai konferenciának nagyon fontos napirendi pontjai is vannak. Például az agresszió és a népírtás. Az Európai Uniónak köszönhetően a Darfur büntetteket a bíróság előtt fogják tárgyalni. A szudáni államfőket is a bíróság elé hívják, hiszen háborús bűnökkel vádolják őket. A szudáni választások megfigyelői úgy vélték, hogy a választások levezetése nem a nemzetközi normáknak megfelelően történt. Éppen ezért fel kell szólítanunk a nemzetközi közösséget, hogy a bűnösséget állítsák, állítsák bíróság elé, besélyennak bíróság elé kell állnia. Ez egyértelmű és erős jelzés lenne arra vonatkozóan, hogy a diktátorok nem maradnak büntetlenül a világon sehol. Grazie. La parola all'onorevole Köszönöm szépen, másfél percre Makovai kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozásról fogok beszélni, és szeretném hangsúlyozni, hogy jogászként beszélek róla. Szeretném felhívni a figyelmet a az Európai Egyezményhez való csatlakozásban az Európai Közösségi Bíróság szerepére. Különösen arra hívnám fel a figyelmet, hogy a kérelmezőknek a nemzeti jogorvoslati lehetőséget kihasználva lehet csak az Emberi Jogi Bírósághoz fordulni. Ezt úgy kell átültetni az Európai Unió jogába, hogy a luxemburgi bírósághoz kell először fordulni, és csak csak utána lehet a Strasburgihoz. A tagállamok amikor egyéni kérelmezők a közösségi jog alkalmazásával kapcsolatban perelik be őket. Először a luxemburgi bíróság kell, hogy lehetőséget kapjon ezeknek az eseteknek a tárgyalására. Ne feledjünk hogy a luxemburgi bíróság már évek óta alkalmazza az emberi jogi egyezményt a Bosphorus Airlines kontra ügyben azt mondta ki a luxemburgi bíróság, hogy az európai közösségi jog alkalmazása ekvivalens az emberi jogi egyezmény Strasburgi Bíróság által való alkalmazásával. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy milyen eljárást alakítunk ki, amikor az európai állampolgárok érdekeit védjük, ugyanakkor meg kell őrizni mindazt, ami jól működik, ami működőképes. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Rangel kollega másfél percre kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy felszólalhatok. A portugál, az EPP e portugál delegáció nevében rámutatva arra, hogy mennyire fontos, hogy elkezdődött ez a csatlakozási folyamat, mert az EU és az egyezményhez való csatlakozás folyamata tagállamaink, és különképp Portugália örül ennek, hiszen mi Portugáliában 71-ben csatlakoztunk ehhez az egyezményhez, és akkor töröltük el a halálbüntetést is. És előnyünkre vált ez, az ország szempontjából elmondhatom, ezért is fontos, hogy az Európai Unió is csatlakozzék az egyezményhez. Ugyanakkor nagyon fontos tény az is, hogy az Európai Parlament egyfajta szárny támogatást kell adjon egy csatlakozás folyamat egésze során, szakmai, politikai és jogi szempontból figyelemmel kísérve, folyamatosan támogatva a folyamat egészét. Mert az emberi jog feltétlenül prioritást élvez az EP szempontjából. Ez a mi sajátságos európai parlamenti szempontunk tehát. Az Európai Unión kívüli államok is sokan csatlakoztak az egyezményhez, ezért oly fontos, hogy azok az állampolgárok, amelyek az EU-n kívüli állampolgárok, de európaiak, szintén egy kör alá kerülnek ezzel a dologgal, és az Európa Tanácson kívül mi is képviselni tudjuk a jogaikat. Köszönöm szépen, most pedig a spontán hozzászólások következnek, és Cvájr kollega kapja meg a szót egy percre. Spoštovani predstavniki komisije. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, a tisztelt képviselője az emberi jogok és az alapvető jogok nem az egyes tagállamokhoz kötődnek ma már, úgyhogy nincs igazán dilemma abból a szempontból, hogy kormányközi módon oldjuk meg ezt a dolgot, vagy pedig nemzetek feletti módon. Igazából az alapvető jogok és az emberi jogok érvényre juttatása az egyének, egyéni szabadságjogainak érvényesítésében egy újabb előrelépés. Az EU-n belül, az e- európai kontinensen kialakul egy olyan övezet, ahol a legmagasabb szinten érvényesítés érvényesülnek az emberi jogi normák a világon. Úgy gondolom, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozás által az Európai Unió a szabadság jogok övezetévé válik, ugyanakkor lesznek lesznek problémás területek továbbra, és ezért fontos, hogy jól kialakítsuk a különböző bíráskodási fórumok működési módját. Per un minuto. Zemke képviselő egy percben a következő hozzászóló. Bardzo chciałem podziękować. Nawiązać chcę... Köszönöm szépen. És nagyon hálás vagyok azért is, hogy ma napirendre tűztük ezt a témát. Fontosságát tekintve emlékezzünk arra, hogy Afrika sajnálatosan olyan földrész, ahol nagyon gyakran népírtásra vagy hasonló cselekményekre kerül sor. Az Európai Unió nem lehet ennek ölbetett kézzel szemtanúja. A Nemzetközi Büntetőbíróság ezért nagyon fontos szerepet kell kapjon ezen bűncselekmények elleni eljárásokban. Nem szabad, hogy büntetlen hagyjuk bárhol, bármikor az ilyen jellegű súlyos bűncselekményeket. Ezért kell tehát döntő súlyjal fellépnünk, és odahatnunk, hogy az Európai Unió minden eszközzel támogassa e nemzetközi büntetőbíróság működését. Minden meg kell tennünk e bíróság működését segítendő. All'onorevole. Köszönjük. Fleskova jó kap szót. Eh, vážená pani predsednička, pán miniszter, pani komisárka, aká už bolo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony ahogy már korábban elmondották, az Európai Unió csatlakozása az egyezményhez szimbolikus lépés is. Ugyanakkor azt is remélem, hogy ez tényleges integrációs lépéseket is erősít. Hiszen a szimbolikus jelentőségén túl gyakorlati jelentősége is kell legyen e folyamatnak, az Európai Unió emberjogi politikáinak normái tekintve. Az Európai Unió tudnélek máig nem vállalt formális kötelezettséget az emberi jogok tiszteletben tartásában. Ezen túl további gyakorlati jelentősége abban rejlik a csatlakozásnak, hogy nem csak az európaiakra, illetve az Európai Unió állampolgárira terjed ki ez a vélemény, ez a, ez a védelem, hanem minden olyan személyre, akik az Európai Unió joghatósága alá kerülnek. Ezért is tartom fontosnak, hogy az egyezmény minden záradékát betartsuk, és alkalmazzuk ezeket. És az eljárásbeli problémákat is feloldjuk, hiszen az Európai Unió nem állami ö, aláíró, illetve és mint ilyen a jogállása ö, sajátságos ebben az egyezményben.

Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm. A Tájra képviselő a következő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony képviselőtársak. A egyezményhez való csatlakozás alapvető fontosságú két garancia rendszer együttesen tud most majd fellépni az egyéni alapjogok védelmében. A 27-eken belül és azon kívül is, hiszen nem csak a tagállamokban, hanem az Európa Tanács tagjaiban is. Régóta várunk erre a fejleményre, erre a lépésre, és most megtörtént. Mindkét bíróság eset joga, és érvényesül így, és ezek mindketten alapot kínálnak. Mindenketten, mind, minden tekintetben elmondható, hogy ez végre a célszalag átszakítása minden állampolgár, európai állampolgár szempontjából azt jelenti, hogy mostantól a Strasburgi Bírósághoz is fordulhatnak az Európai Uniós intézményeken és a tagállamok intézményein kívül. Ez az autonómia garanciát is kínálja, hogy erről egy jelentés is szólt, mert mind a két bíróság autonómiája biztosított marad, és várjuk azt, hogy milyen módon alakul az együttműködés az intézmények között. Vigo ha richiesto la parola. Köszönöm szépen, Mendez de Vigo úr kért szólt. Két pontosítást szeretnék tenni. Először is eh, a kártában szereplő cikkek ugyanazok az 52-es, 53-as cikkek, tehát nincs ellentmondás, a Strasburgi Bíróság szupranacionális jellegű. hogyha valaki az intézményeket akarja beperelni, akkor nyilvánvaló, hogy melyik bírósághoz kell fordulni az előzetes döntéskéréssel a luxemburgihoz. Köszönöm, ezzel lezárjuk a vitát. López Garrido államtitkár úr a szó a tanács részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Ami az első napirendi pontot illeti, az előző napirendi pontot illeti. Szeretnék még egyszer gratulálni a bizottságnak, hogy ilyen gyorsan megadta a mandátumot, illetve szeretném üdvözölni Andrew Duff képviselő hozzászólását, aki nagyon pontosan elmondta, hogy a konzervatívak és liberálisak részvételével létrejött brit koalíciós kormány pontosan ugyanolyan felfogással él, vagyis ő is egyetért ennek az egyezménynek az aláírásával. Ugyanakkor Dáfúr honfitársai más szellemben nyilatkoztak. A az európai konzervatívak és reformisták, illetve az EFD frakcióból ö, felszólalók máshogy nyilatkoztak, illetve Sinclair asszony és Morvai asszony is ö, ö, más véleményen voltak, egyértelműen megkérdőjelezték az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozást. Miért kellene az EU-nak csatlakozni, hiszen a tagállamok már részesei Nos, a tagállamok bizonyos hatásköröket átadtak az Európai Uniónak, és nem gyakorolják ezeket a hatásköröket, ezeket a hatásköröket az Európai Unió gyakorolja. Mivel a tagállamok hatásköreik egy részéről lemondtak, ezért az Európai Uniónak is csatlakoznia kell az egyezményhez. Az emberi jogok védelme csak így biztosítható teljes mértékben az egész Európai Unióban. A két képviselőcsoport egyértelmű euroszkepticizmusról tettek tanúbizonyságot, és nem akarnak szupranacionális kontrollt az Európai Unióban. Ez ellentmondás, hogyha az Európai Unióban kontrollt akarunk, hogyha azt mondjuk, hogy átkozottul rosszul végzik a bürokraták a munkájukat, akkor miért utasítják el a szupranacionális ellenőrzést? Ez teljesen ellentmondásos. Valami más lehet a háttérben. emberi jogok kapcsolatban érvelni, az megállja a helyét, de az önök érvei nem állják meg a helyüket. Gyorsan csatlakozni kell ez az egyez, egyezményhez. Úgy gondolom, hogy ez egyértelmű. Mendez de Vigo úr is elmondta, az Európai Bizottság gyorsan cselekedett. Biztos vagyok benne, hogy június 4-én a bel- és igazságügyi tanácsban a tárgyalási mandátum jóváhagyásra kerül. Úgyhogy azt gondolom, hogy megnyugtathatom a tisztelt házat, ami a nemzetközi büntető törvényszéket illeti. Úgy gondolom, hogy a felülvizsgálat nagyon fontos alkalom lesz, és a tanács elnöksége részéről mi is jelen leszünk, és ki fogjuk nyilatkoztatni, hogy a tagállamoknak a büntető törvényszékkel együtt kell működniük a komplementaritás, a kiegészítő jelleg szellemében ennek a konferenciának egy nagyon fontos célkitűzése az agresszió tényállásának bevezetése, a római statutum alapokmány megszűnésével. Fontos, hogy így módon a bűncselekmények elkövetői továbbra is bíróság elé lehessen állítani, illetve és a fegyverekkel való visszaélés bizonyos konfliktusokban szintén háborús bűncselekménynek fog minősülni. Úgy gondolom, hogy az európai parlamenti képviselők is részt vesznek majd ezen a kampalai konferencián, konkrétan ezen a vitán. Ez egy nagyon fontos szimbolikus demokratikus jelentőséget hordozó konferencia, és nagyon örülök neki, hogy a parlament kezdeményezte ezt a mai vitát. Fontos, hogy közös értékeinkről újra beszéljünk, újra megerősítsük őket, és ami a nemzetközi büntető bíráskodást illeti. Fontos, hogy megvédjük az embereket az ilyen szörnyűséges cselekményekkel szemben, és mindenképpen felszámoljuk a büntetlenséget. Kimondjuk, hogy a 21. században a büntetlenség nem maradhat fenn. Köszönöm szépen, biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az alapjogok kartája és az emberi jogi egyezmény rendkívüli szövegek. Tudnilik, ezek alkotják azokat az alapokat, melyekben gyökereznek azon értékek, melyekre társadalmaink épülnek, és az Európai Unió egészen épül. És ilyen értelemben túl fontosak, történelmi fontosságúak, és így módon nem lehetnek áldozatai pártpolitikai csatározásoknak. Ilyen értelemben is rendkívül büszke vagyok arra, hogy ebben a pillanatban az Európai Unió építése során tovább léphetünk, és gyakorlatba ültethetjük az alapjogok kartáját, és csatlakozhatunk az emberi jogok egyezményéhez. Történelmi pillanat tehát a mai, a mostani. A jelentéstevő Diego López Carido és Christian Dampreda és Gá Kinga árnyék előadók nevüket beírták a, az Európai Parlament történetébe. Azt hiszem, ők is nagyon jól érzik, milyen történelmi, súlyú és léptékű az a feladat, amelyen most meg kell birkóznunk. A hozzáadott érték az egyezmény révén nagyon jó kifejtésre került a hozzászólások során, a a szövegekben is, és a képviselők jó részének hozzászólásaiban is. A tagállamok mindegyike aláírta az egyezményt, ám, ahogy a miniszter úr éppen az imént kifejtette, jelentős hatásköröket ruháztak át az Európai Unióra. Ezért magától értetődő az, hogy maga az Európai Unió is, amikor Európai Unióként cselekszik és lép fel, ugyanazon külső ellenőrzésnek legyen alanya az Emberi Jogi Bíróság részéről, mint bármely más cselekvő tagállam. Hogy egy nagyon konkrét példával világítsam meg ezt, hogy az Európai Bizottság egy döntése esetleg egy, egy iparágazat ellen a versenyjog alkalmazása során potenciálisan ezt a Strasburgi Bíróság elé lehet vinni, ami jelenleg nagyon nehezen volna megszervezhető, vagy nem volna egy jogi lehetőség. Számtalan ilyen konkrét példával tudnám megvilágítani azt, hogy miben áll a jelentősége ennek a csatlakozásnak az Európai Unió részéről. Olyan konkrét példák ezek, melyek bebizonyítják, hogy az állampolgárok javára szolgál mindez. Kétszeres garanciával számolhatnak most már az állampolgárok, hiszen a luxemburgi bíróság az alapjogi karta alapján jár el, amely egyébként kötelező érvényel bír minden tagállamban is. Ezt még egyszer le kell szögeznünk világosan. És egyszerűen nem is értem azt, hogy valaki, aki megválasztott képviselőként működik az állampolgárok által felhatalmazott mandátum révén, hogyan kérdőjelezheti meg ezen állampolgárok jogosítványait, jogait. Sokkal jobb, ha kétszeres garanciával és joggal bírnak az állampolgárok, mint a semmilyennel. Ez esetben kétszeres garanciával számolhatnak, és éppen erről szól Európa. Európa arról szól, hogy az európai állampolgárok erőteljes jogosítványokkal bírnak, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament felszólal, felsorakozik ezen jogok mentén. Az állampolgárok most már tudják, hogy ezen bíróságokhoz fordulhatnak, amelyek komolyan veszik az ő jogaikat. Az a kérdés pedig, hogy vajon most részei vagy leszünk, vagy nem leszünk részei az emberi jogi egyezménynek, ez már nem kérdés volt a kép, hiszen a hatos, a szerződések hatos cikke kötelezi az Európai Uniót, hogy csatlakozzék az egyezményhez. Úgyhogy erről voltak éppen vita nem is folytatható, mert hogy ez egy elintézett kérdés. Azt is tudnunk kell, hogy ez az egyezmény, ez a csatlakozás a tagállamok álláspontját, az egyezménnyel való kapcsolatát ö, nem érinti. Hiszen nem, ameddig, legalábbis ameddig nem európai jogszabályról van szó. Azaz, az, azok az egyedi kétoldalú az a kapcsolatrendszerem, ami az egyezmény és a tagállamok között fennáll, érintetlen marad, továbbra sem módosul, pusztán pótlagos garanciák épülnek fel az Európai európai jog területén, ami pedig a, a joggyakorlati ütközését, kollízióját illeti, ezeket a lehetőségeket elemezni kell, ezekkel foglalkozni kell, és hálás vagyok a jelentéstevőnek is azért, hogy megfelelő súlyjal foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Eleddig azt láttuk, hogy ezek az ütközések minimálisnak tekinthetőek, mert az egyezmény már része a Luxemburg bíróság normáinak, amelyeket már ma is alkalmaz a luxemburgi bíróság. Az egyezmény tehát egyfajta minimum normaként működik, és a Strasbourg és luxemburgi bíróság esetjoga harmonikusan tud majd egymásba nőni, egymás felé fejlődni a következő években. Ami pedig az egyes konkrét kérdéseket illeti elnök asszony, hogy ezekről is szóljak, a a jogviták kérdése nem feltétlenül az, az Európai Bíróság vagy az Emberjogi Bíróság hatáskörébe, kizárólagos hatáskörébe tartozik, hanem ez a brit rendszer, a litigation fajta jogvita a brit joggyakorlat bírósági eljárás része. A brit kormány feladata, hogy megvizsgálja ezt a joggyakorlatot, ezt az eljárást, ami esetleg a sajtószabadság ügyében adott esetben nagyon káros lehet. Az Európai Parlament a jelentéstevők vezetésével nagyon pozitív munkát végzett el, és számítok a parlamentre abban is, hogy továbbra is támogatólag követi ezt a folyamatot, amely bizony Nehéz folyamat lesz, meg hosszú is, hiszen egy sor szakmai, technikai problémát kell megoldani, ezek pedig nagyon gyorsan politikai tartalommal telítődhetnek. Ezért is, hogy fontos, hogy az Európai Parlament támogasson bennünk ebben nagyon nehéz feladatban. Ami pedig az Európai Parlament és az Európa Tanács közgyűlésének kapcsolatait illeti, hát ezt az Európai Parlament hatáskörébe tartozik, ha azonban a segítségemre számítanak, akkor minden tekintetben megadom azt, de ez nyilvánvalóan az Európai Parlamenti képviselők hatáskörébe tartozik, hogy közös nevezőre jussanak ebben a tekintetben, és nem is hiszem, hogy különösebben súlyos problémát jelent ez majd számukra. Ami pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyét illeti a bíróság elnöke és főügyészenek kiválasztása nagyon erős politikai üzenet volt az Európai Parlament részéről, bemutatva azt, hogy a parlament komolyan veszi az emberi jogokat, nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is, ahol a büntetőbíróság kifejti tevékenységét. És hiszek abban, hogy a kampalai konferencia a legfontosabb a nemzetközi jog érvényesülésének áldozott konferencia volt ebben az évtizedben, és nagyban számítok az Európai Parlamentre ebben a tekintetben is, mert jól tudom, hogy a parlament képviselői jelen lesznek és felszólalnak a kampalai konferencián. Azt is tudom, hogy az Európai Unió fontos szerepet játszott és játszik a konferencia eredményeinek a szakpolitikákba való tényleges beépítésében a nemzetközi jog és a harmadik államokkal való kapcsolat rendszerben minden olyan tárgyalás során, melyre a következő hónapokban és években sort kerítenek. Különösen támogatjuk a nemzetközi kapacitás építési erőfeszítéseket, melynek célja, hogy a nemzeti bíróságok, az állami maga működő bíróságok kapacitásait ö, ö, erősítsék a római statútum hatáskörébe első bűncselekmények elleni fellépésben. Elkötelezettségünk nem csökken és nem változik, ám most egy új eszköz is van a kezünkben, ez pedig a Lisszaboni szerződés, mely új hatásköröket ad a kezünkbe, ennek révén még konzisztensebben és hatékonyabban tudjuk támogatni a bíróságokat. És a parlament által nyújtott erő, támogatás és bátorításon túl, amelyet állásfoglásban is testet ölt, és amelyről a vita során is tanúbizonyságot tettek, az alelnök, a bizottság alelnökének hivatala is támogatja a római statútum alkalmazását, és azt a folyamatot, hogy ezt minden partnerenkkel folytatott, európai kívüli partnerenkkel folytatott eszmecserénkbe beépítsük ennek érvényesítését. Elnök mondja, volt még két konkrét kérdés, amelyre rövidre, kell válaszolni, rövidre ne válaszolni szeretnék. Az első, hogy Albasir elnök ellen elfogatási parancs kiadása vajon a megoldás vagy a probléma része volna-e? Nos, az Európai Bizottság ezt egy hosszú távú megoldás részének tekinti. Mert ez az elfogadási parancs azt mutatja, hogy a büntetőbíróság létrejöttével az igazság érvényesülése közvetlenül megvalósul, függetlenül attól, hogy ki a vádlott. Lehet akár egy államfő is. És még ha az elfogadó parancs nem is alkalmazható azonnal, Azért ez nem fog eltűnni, mert a büntetőbíróság egy állandó testület, úgyhogy biztosítottam önöket arról, hogy az Európai Unió továbbra is felszólítja a Szudánt arra, hogy működjön együtt teljes mértékben a bírósággal. Az a kérdés pedig, hogy vajon az Európai Bizottság a kampalai találkozó módosítókat is beterjeszt-e? A válaszom az, hogy nem. Mert az Európai Unió nem részese hivatalosan a tárgyalásnak, hanem a tagállamok azok, amelyek módosítókat terjedhetnek be. A bizottság abban lesz aktív, hogy a konferencia eredményeit számba vegye, összesítse, és a spanyol elnökség feladata az, hogy az európai tagállamokat irányítsa, hogy azok hangja valóban ö, változást hozzon a konferencia menetében. Köszönjük, biztos asszony, most pedig megadom az előadónak a szót quería expresar mi agradecimiento a todos los Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eh, hozzászóltak, mert a eh, kollégák többsége gyakorlatilag egyhangulag eh, a holnap megszavazandó csatlakozás mellett szólalt fel. Szeretnék köszönetet mondani Reding asszonynak is, aki lehetőséget nyújtott arra, hogy újra együtt dolgozhassunk bonyolult tárgyalási folyamat várható, és a parlament szeretné, hogyha szorosan bevonná ebbe. Néhány kérdéssel szeretnék néhány pontosítással felelni. A csatlakozás egyáltalán nem szimbolikus, hanem jogi aktus. Egyesek felvetik, hogy mire jó ez, milyen haszna lesz ennek. Egy példa egy Európai Uniós versenyvizsgán mondjuk a magyar ügyvédek hátrányba kerültek, ez egy, ez egy példa. A magyar ügyvédek ilyenkor a luxemburgi bírósághoz fordulhatnak a csatlakozás révén most, hogyha a luxemburgi bíróság nem ismeri el a magyar ügyvédek jogait, akkor az emberi jogi bírósághoz is fordulhatnak az emberi jogok egyenlősége erre alapján. Egyértelmű, hogy ez nem egy szimbolikus, hanem jogi jelentőségű csatlakozás. Aztán a képviselőtársak azt kérték, hogy ne csak az egyezményhez való csatlakozásról beszéljünk, hanem a jegyzőkönyvekről is, illetve az alapjogi kártában elismert jogokról, illetve csatlakozás a jegyzőkönyvökhez is megtörténjen, hogy így ekvivalens legyen a két joganyag. Aztán az egyezmény és az Európa Tanács intézményeihez is csatlakozni kíván a parlament, így az Európai Szociális Kártát is tudjuk majd alkalmazni, és más eszközöket is.